Kezdjük akkor ma a konklávét, jó napot kívánok, és akkor fejeződik be, amikor befejezzük a szavazást. Tehát ma este, holnap délelőtt, holnap délután, vagy holnap után délelőtt, minden esetre december 31 előtt be fogjuk fejezni. Önök látták, ismerik a napirendet, ami gyakorlatilag a költségvetési szavazásról szól, 2013-as költségvetésről, gondolom ezt a napirendet elfogadhatjuk. A Kobu News-on olvashatják minden nyelven az elnöki közleményeket. Elfogadjuk a szeptember 6-ai ülés jegyzőkönyvét akkor, hogyha ezzel senki nem emel kifogást az ülés vége előtt, és akkor már is elkezdhetjük a szavazást a 2013-as költségvetéshez benyújtott módosítókról. Már most elmondom önöknek, elmondok önöknek egy sor dolgot. Először is, remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája, mert hát gépi szavazásra is szükség lesz szép számmal a koordinátorok is nyilván biztossá tették, hogy itt vannak az embereik, illetve póttagjaik. Á, már is van egy koordinátor, akinek nincs kártyája, szavazókártyája, amin meg vagyunk lepődve, mert ez ritka, de biztos vagyok benne, hogy valaki majd megoldást talál erre a problémára. Nem tudom, hogy a koordinátortól hallhatom-e, hogy én magam szavazhatok-e, a parlament belső szabályainak megfelelően, annak figyelembe vételével. Van egy alapdokumentumunk, alapdokumentum, ami, amelynek jogi ereje van. Ez a kis füzetben látható négyes számú dokumentum, négyes számú, azért négyes, ez, ez a kis titka a szervezésünknek, Egyszerűbb lenne egyes számú dokumentumnak hívni, de négyesnek hívjuk, mert nekünk az így tetszik. De önök emellett kaptak még más dokumentumokat is, először is, is. Ugye a négyes számú dokumentum az nem csak számokat tartalmaz, hanem az úgynevezett remarks, tehát a kommentár dokumentumot is tartalmaz. Ez négy kis füzetbe Eh, van, illetve négy kis csatolmányba. Eh, ezek közül némelyikre szintén szavaznunk, némelyikről szintén szavaznunk kell majd. Eh, na, szóval ezek az alapdokumentumok. Ezekhez tartozik további nem összefűzött jegyzet is, amelyek a blokk szavazásokban segítenek bennünket. Önök már ezt ismerik, ezt a szokást, nagyon sok jelentésről blogban szavazunk, és hagyományosan a költségvetés is ilyen, mégpedig azért, mert a koordinátorok megállapodnak a blogban történő szavazásról, és most is történt ilyen megállapodás. Az önöknek kiosztott dokumentumok közül hiányzik a kísérleti projektekről és az előkészítő fellépésekről, a preparatory actionekről és a pilot projektekről szóló anyag, mert nem történt időben erről megállapodás. Ezek tehát a munkánk szabályai. Azt javaslom tehát, hogy Jean-Jean főigazgatónak adjuk át a szót, akit üdvözlök, ez megint hagyomány itt nálunk, aki ismerteti a költségvetés nagy vonalait, és a miniszterek tanácsában nyáron történt szavazás eredményeit kommentálja, és aztán a raportőrünk elmondja, hogy milyen szellemben készítette elő ezt a dokumentumot teljes összhangban, illetve együttműködésben. A koordinátorokkal a főigazgató úrnak megadom a szót. Merci beaucoup, président. Merci de me donner. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy ismertessem önökkel az Európai Bizottság álláspontját a tanácsban történt szavazás után, e, illetve az önök módosításokról történő szavazása előtt. A legfontosabb mondani valóm az az, hogy e, a, egy sor módosító indítvány, amit a parlament képviselője nyomtak, adtak be, a költségvetés eredeti számait helyreállítja nagy vonalakban, olyan számokat, amelyeket a tanácsban megvágtak. Ennek nagyon örülünk, különösen örülünk ebben a vonatkozásban, mert hogy így akkor egy közös jövőképe van a kifizetési előirányzatok kapcsán a parlamentnek és a tanácsnak is, mert hát ezekből a számok, ezek a számok már a múltbeli költségvetési döntésekből kifolyólag következnek be. 5,3 milliárd eurós szám nem elég, mert a infrastruktúra politikára több pénzre van szükség. Ezek olyan politikák, E, e, ezeknek a pénzeknek, ezekre a pénzekre azért van szükségünk, mert a 2020-as tervet beszeretnénk teljesíteni, az 1A politikáról gondolok, a, poli, a kohéziós politikáról, az 1B-ről. Ezek a kiadások rendkívül fontosak a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között. Ez a, ez a négyes fejezetben történt csökkentés sem érthető, amit a tanács megejtette. 600 millió euróról van szó, 2011-hez képest 600 millió kevesebb pénzről van szó. Ami a kifizetési előirányzatokat illeti, szeptember 26-án volt egy nagyon hasznos találkozónk, amely eh, arról szólt, hogy az Európai Bizottság eh, prudens és racionális eh, kifizetési előírásokat, illetve összegeket kért. A 2013-as költségvetés arra a hipotézisre épült, hogy a 2012-es tételek megvalósulnak. Ez egy központi eleme a mi számításunknak, tehát ez eh, szükséges ahhoz, hogy 2013-as költségvetés is kiegyensúlyozott legyen. Eh, az Európai Parlament eh, kötelezettségvállalási előrendzetokkal kapcsolatos prioritásait is figyelembe akarjuk venni, amely megfelel a, az Európai bizottság előirányzatainak is. A növekedés a, és a munkahely teremtés érdekében kell ezeket megvalósítani, különös hangsúlyjal a lifelong learningre, a versenyképességre, az innovációra és a kutatásfejlesztésre. Szeretném megköszönni Lavia raportőrnek és ennek a szakbizottságnak, Eh, azt is, hogy a különböző adminisztratív költségvetési sorokat is eh, helyreállították, illetve ott megfelelő pénzeket kívánnak biztosítani, ezek eh, fontosak a megvalósításhoz, tehát fontos, hogy ezek a számok is helyreálljanak. Az Európai Bizottság nagy visszafogottságra, nagy visszafogottságról tett tanúbizonyságot a költségvetés eltervezésekor, megtervezésekor a tanács által javasolt vágások viszont a működőképességet is veszélyeztetik. Ami a tartalékba helyezéseket illeti, vannak bizonyos aggájaink, bizonyos ez egy 1 b program, illetve kett, kettes fejezet vonatkozásában. Ha bizonyos módosítóknak van is politikai vonzata, nem szabad még nehezebbé tenni a végrehajtását ezeknek a programpontoknak, mert az a kedvezményezetteket büntetné. Emellett felhívom a figyelmet olyan tartalékba helyezésekre is, amelyek bizonyos folytatódó dossziékkal kapcsolatos információadásra vonatkoznak, az SES 2-re e gondolok. Emellett eh, fontos természetesen, hogy szokásos eh, jelleggel folytassuk az eszmecserét, illetve az információ cseréket a különböző eh, rendszerekkel kapcsolatban. A SIS-2-es rendszerről van szó. Az Európai Bizottság már eddig is, és a jövőben is teljes átláthatósággal megadja a parlamentnek a kért információkat, Éppen ezért felmerül bennünk a kérdés, hogy önök szerint tényleg van-e még létalapja az ilyen tartalékba helyezéseknek, ami az előkészítő fellépéseket illeti, ott a nekünk átnyújtott listát elemeztük, és ez az elemzés lehetővé teszi a hatékony végrehajtást a kísérleti projektek, illetve az előkészítő fellépések vonatkozásában is. Mielőtt befejezném, jelezném még, hogy mint minden évben az Európai Bizottság elkészíti a végrehajthatósági levelét, amely majd kapcsolódik a parlamenti olvasathoz. Ennek a célja, hogy a konciliációnkért további információk és rendelkezésre álljanak. Itt beszélünk azokról a nehézségekről, amelyek jelentkeztek. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök úr, mielőtt a Költségvetési Bizottság, Bizottság szavaz, és remélem, hogy munkája során figyelembe veszi a bizottság az általam elmondottakat is. Köszönöm. Köszönöm főigazgató úrnak. Most pedig megadom a szót a, az előadónak, aki elmondja nekünk, hogy milyen szellemben szervezte meg a koordinátorokkal a szavazást. Nem fogunk nagyobb alapvető nyitát nyitni, szavazni fogunk hamarosan. 1500 módosító van. Giovanni, milyen munkamódszert javasolsz? Köszönöm, elnök úr. Világos, hogy a költségvetéssel kapcsolatos szavazás mindig összetett, melynek során tekintetbe kell vennünk a szavazás bonyolultságát, hogy aztán végül elfogadható eredményre jussunk összhangban a parlament komplex stratégiáival. Parlamentként kezdetektől fogva ki akartuk emelni a kifizetések fontosságát a 2013-as költségvetés szempontjából a pénzügyi terv perspektívájában. Azt hiszem, hogy ezen szakbizottságon belül nagyon sok fejezetet illetően széles egyetértés alakult ki. Azt hiszem, hogy ez a jelentéstevő stratégiáját támogatni tudja. Van néhány nézeteltérés a frakciók között egyes fejezeteket illetően, de világos, hogy ezzel kapcsolatban megnézzük, hogy melyik álláspont kerekedik majd felül. Azt javasolnám az elnök úrnak, hogy kezdjük meg a szavazást, mégpedig a végéről kezdve. Először az administratív költségvetési sorokról szavazzunk. Meg kellene, hogy legyen mindenkinek a szavazólista. lista, tehát az administratív költségvetési soroktól induljunk, aztán folytassuk majd az ügynökségekkel, a decentralizált ügynökségekkel, majd pedig térjünk át az ötös fejezetre, a 3A-ra és a kettes fejezetre, aztán megnézzük, hogy hogyan alakul a nap, és meglátjuk, hogy ma még tudjuk-e folytatni a szavazást, vagy holnap délelőtt kell azt folytatnunk. Elnök, köszönöm. Derek, hozzá kíván fűzni valamit? Yeah, very briefly, uh, uh, chair. Csak nagyon röviden, elnök úr. Ahogyan a jelentéstevő javasolta, az administratív részleggel kezdjük, és utána holnap délelőtt szavazunk a parlament, illetve a más szekciókról. Tudják, hogy milyen megállapodásra jutottunk és azt gondolom, hogy a holnapi szavazás során sokszor használhatjuk a blogszavazást, illetve más intézményekről való szavazáskor is blogban szavazhatunk majd. Donc, euh, chacun a bien... Rendben, akkor mindenki megértette, hogy milyen sorrendben fogunk szavazni a különböző fejezeteket, illetően kezdjük tehát a horizontális jellegű szavazásokkal, az administratív költségvetési sorok és az ügynökségek tárgyában, aztán áttérünk az ötös fejezetre administratív kiadások, de csupán a bizottság költségvetésére vonatkozóan, majd a 3A fejezet, 3B fejezet következik, és a kettes fejezet a mezőgazdaság lényegében. És aztán meglátjuk, hogy hova, meddig jutunk el ezen szavazásokat követően. Holnap délelőtt a többi intézmény költségvetésével és a többi fejezettel foglalkozunk, különösen az 1A és a 4-es fejezetekkel, amelyek azon fejezetek, melyekkel kapcsolatban a legtöbb nézetkülönbség volt kezdetben. Nos, tehát Eljárhatunk-e így? Igen, remek. Az administratív költségvetési sorokkal kapcsolatosan itt van tehát ez a táblázat, amelynek a címe Rapporteur Strategy on Administrative Lines 0104-0105. Akkor erről a táblázatról tömbben szavazhatunk-e? Igen. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene. Hárman ellene. Tartózkodás. Nincs tartózkodás elfogadva. Donc, tous les autres... Az összes többi módosító ezen költségvetési sorokkal kapcsolatosan okafogyottá vált, ez a tömszavazás értelme, ezt követően az ügynökségekkel kapcsolatosan itt szintén szavazhatunk-e tömbben. Monsieur le rapporteur. Jelentéstevő úr. Nos, igen, szavazhatunk tömbben a számadatokkal kapcsolatosan, és aztán számos szavazás lesz, amelyeket egyenként kell majd megejtenünk ezt követően. ki vannak zárva a pénzügyi felügyeleti hatóságok, illetve ügynökségek ezen szavazásokból, amelyeket azután kezelünk majd elnök. Nos, tehát ez a tömbeli szavazás nem foglalja magában a pénzügyi felügyeleti ügynökségeket, a három ügynökséget az egy a fejezetben vizsgáljuk meg ezeket, és néhány kommentárral kapcsolatban külön szavazást tartunk majd. Ki van tehát ezen táblázat mellett? ellene, hát négyen, tartózkodás, köszönöm, elfogadva. Euh, Az ügynökségekkel kapcsolatosan van néhány megjegyzés és fenntartás. Ugyanezen táblázat végén találhatóak ezek. Az első sor, egy olyan módosító, amit visszavontak. A második technikai módosító, erről nem kell szavaznunk. A harmadik a kettes fejezetben 10%-os tartalék a mentesítési problémák miatt. Ki van mellette? Ellene? Akkor elektronikus szavazást tartunk ezzel kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Így ellenőrizni tudjuk, hogy mindenki. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 19 mellett a 20 ellene elutasítva. Akkor most nézzük meg a három elfejezetet a frontex kapcsolatosan. A megjegyzés az Euroszúra kapcsolatos. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette? Ellene? Hetten ellene, tartózkodás elfogadva. Ezután még mindig a frontex kapcsolatosan, a 75%-os tartalék Schengennel kapcsolatosan a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Szúza asszony. ellene tartózkodás elutasítva. Oui, alors, euh, est-ce qu'on peut faire un vote lehet-e vízszavazást tartani a többi 75%-os sengeli tartalékkal kapcsolatban, ami ugyanezen filozófiát követi? Ki van tehát mellette? Az ügynökségekkel kapcsolatban továbbra is. Szuza asszony és a liberálisok. Ki van ellene? A nagy részben a zöldek. És az FD tartózkodás. Tehát ezen tartalékokat elutasítottuk. Ami pedig a Frontexet illeti, van még itt egy kommentár az Euroszor költségvetés módosítással kapcsolatosan. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene? Nyolcan. Tartózkodás elfogadva. És jelentéstevő úr. Elnök úr, el, átugrottunk egy szavazáson, ami kellene a LIBE szakbizottság tartalékával kapcsolatban, az 5620-es kommentárról van szó. A tengeri mentőakciók, a jelentéstevő ellenzi ezt, ki van mellette? Ki ellenzi? A nagy frakciók, a konzervatívok, demokraták, tartózkodás elutasítva. Ezt a kommentert tehát elutasítottuk. Akkor még ezen az oldalon szavaznunk kell az ENVIS szakbizottság módosítójáról egy split voltal, Az első rész állítsuk vissza a költségvetés tervezetet, ezt javasolja a jelentéstevő, ki van mellette. Ellene? Tartózkodás? elfogadtuk. A második rész, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, a szocialisták, ki van ellene, mindenki más, tartózkodás, a szocialisták, tehát kisebbségbe szorultak jelentéstevő úr, Elnök úr, egy másik szavazást is kihagytunk, mégpedig az ötös fejezet elején Haug kolléga 4551 es módosítója ez. Elnézésüket kérem. Még nem ö, vettem fel az utazósebességet, tehát ö, Jutta Haug módosítójáról van szó, a jelentéstevő ellenzi ezt, ki van mellette. a szocialisták és Szuza asszony ki van ellene. A többiek tartózkodás, tehát a többség elutasította ezt a módosítót is. Ezzel le is zártuk az ügynökségekkel kapcsolatos részt, és áttérhetünk az ötös fejezetre. Donc du budget de la Commission. A bizottság költségvetéséről van szó. Et euh, là, la feuille utile, c'est... És itt a Heading 5 Voting List az egy lapos, szükséges dokumentum az elején hátán tartalmazza az adatokat. Nos tehát, Első módosító. a horizontális stratégia jelentéstevő részéről a fizetésekkel és nyugdíjakkal kapcsolatosan. Itt a 9-es melléklet tartalmazza a részletet, illetve a 9-es táblázat a mellékletben. Ez egy horizontális módosító, amely valamennyi fejezetre alkalmazandó, kivéve a többi, kivéve a tanácsot. Tehát az összes intézményre, kivéve az intézményt hallgatólagos megállapodás keretében. Ki van mellette? Ellene? Ketten? Tartózkodás? Elfogadva. Ezután Standard Abatement rate, ugyanez igaz erre is ki van mellette, ellene, hárman, négyen, tartózkodás, elfogadva. A jelentéstevő módosítói a többi adminisztratív csapattal kapcsolatban ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva szintén. Aztán Három horizontális stratégiai módosító, amikről szavaztunk, azok nem fedik le a többi módosítót, amikről most külön szavaznunk kell. Először is a 43-96-os Andreasen, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Négyen, ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 8805-ös GUE módosító, a jelentéstevő ellenzi, van mellette? Szúza asszony. 8805-ös az önök módosítója, ön támogatja ezt? Nem. Hartong úr mellette van. Ki van ellene? Tartózkodás. Szúza asszony tartózkodik, jó. Ezt elutasítottuk Szúza asszony támogatásával. 45-77-es Gressle asszony részéről. A jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 41-88-as Vertman asszony részéről, a jelentéstevő ellenzéki van mellette. Öten, ki van ellene. Tartózkodás elutasítva. Libe 56 ös módosító, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene. Ketten. Tartózkodás. Egy tartózkodás elfogadva. Három deve módosítónk van, lehet erről tömbben szavazni. A jelentéstevő ellenzi ezeket. Igen? Nem, mégsem, Szuzasszony miatt. Az első, Deve 5400, ki van mellette. Ellene, mindenki tartózkodás elutasítva. 5406 mellette, ketten ellene, tartózkodás elutasítva. 5407-es mellette, Helga egyedül, ellene, tartózkodás elutasítva. Aztán Néppárti 82-62-es módosító következik. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene. Ketten tartózkodás elfogadva. A 43-48-as, tehát okafogyott tevelt. 43-56-os okafogyott vált, a 82-63-as úgy szintén, sőt az az, ami okafogyott válik. Rögtön áttérünk tehát Andrásen asszony 4409-es módosítójára ki van mellette. Hárman, négyen ellene. Tartózkodás elutasítva. 4410 Andrásen asszony. Talán többen szavazhatnánk a 4410 és 4419-esről. Ki van mellettük? Négyen. Ki van ellenük? többség, tartózkodás elutasítva. Következik, a következőt visszavonták, a Herkül módosító, Greszle asszony, Herkül 2, Greszle asszony tollából, Inge a Herkül 2-t be akarja az elnőjelentést, ő támogatja, ezt ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodás. A Herkül 2-t tehát tartalékba helyeztük. Köszönöm. Ez volt tehát az ötös fejezet az Európai Bizottság költségvetése. Áttérhetünk a 3A fejezetre. Bien. Alors. Most tehát akkor fogjuk meg újra a, füze, a füzetünket, a nagy füzetet. Euh, et dans le gros cahier, version française, c'est la... És itt a francia euh, változatban a 107-es oldal az, amiről itt szó van. 107-es oldalon vagyunk tehát. 3E fejezet. Kérdezem a jelentéstevőt, hogy elvi szavazást óhajt-e tartani a tartalékba helyezéssel kapcsolatban. Itt a 75%-ról van szó, a Schengenhez kapcsolódó költségvetési sorokkal kapcsolatosan ezzel időt spórolnánk, tehát az ügynökségek nélkül. Az ügynökségek problémáját az imént megoldottuk, tehát a Schengenhez kapcsolódó költségvetési sorok azon tárgyások keretében, amelyeket a parlament folytatni kíván, mégpedig új alapon, a tanácssal, azon súlyos politikai incidenst követően, amely a tanácson belül kialakult, amikor is a miniszterek tanácsa kétségbe vonta azt a megállapodást, amely a Schengeni reformmal kapcsolatos. A frakció elnökök értekezlete azt kérte tőlünk, sőt, utasítást adott nekünk arra, hogy ebből vonjuk le a következtetéseket a költségvetés keretében olyan módon, hogy legyenek eszközeink arra, hogy a tanácssal tárgyaljunk, mégpedig új alapon. Ez egy javaslat az ide vonatkozó költségvetési sorok tartalékba helyezéséről 75%-os nagyságrendben. Erről van szó, jelentéstevő úr? Válasz, igen. A, az elnökségi tanács október 18-án ül össze, tehát jelenleg, ahogyan ezt a Libes szakbizottságbeli kollégák kérték, javasoljuk a 75% tartalékba helyezését valamennyi költségvetési sor vonatkozásában, amelyek a négy költségvetési sor, amelyek erre a tárgyra vonatkoznak. Hogyha az elnök úr az költségvetési sorokat akarja hallani, nos itt a 297-ről van szó, mint módosítás, aztán a 18.02.0 1896-os módosító keretében. A 308-as módosító a következő, és a negyedik módosító a 309-es. Egy tömb szavazást javaslok. Merci. Ki van mellette, ellene? Merci, abstention. Tartózkodás. Ezen módosítókat tehát elfogadtuk abban a szellemben, amelyet az imént illusztrált a jelentéstevő, illetve jó magam. le rapporteur. Onnantól kezdve, hogyha nem tévedek, azt hiszem, hogy az első módosító, módosítóról lehet szavazni. Ez a 293-as, nem, nem, ez már lefettük, ez már benne van. Akkor, akkor, akkor fordítani, lapozni kell, és a 109. oldal tetején az információ, a Schengen információs rendszerrel kapcsolatos sorban található a 697-es a GUE-tól, és ők ezt a jelentést ellenzik. Ki van mellette? Ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. A következőt ugye visszavonták. A 318-asról külön szavazás a számokról, illetve a tartalékról. Ami a számokat illeti jelentéstevő mellette van, ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Ketten. Tartózkodás, elfogadtuk. Ami a tartalékot illeti, ki van mellette? Bocsánat, javítja magát az elnök. A, a tevő mellette van. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Az 549-es ezzel kompatibilis, csak a tartalékról van szó, tehát a 749-esről szavazunk, a tartalékról. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Tehát 749-es módosítót elfogadtuk. Akkor ez szerintem lefog, lefedi a 43-49-es, tehát azt a szakaszt is, ugye? Rendben, akkor 800-as. A jelentést nem, ez kiesik, javítja magát az elnök, tehát akkor a következő sorra térünk át. A következő sor a 297-est ugye elfogadtuk, tehát szavazunk a 42-25-ösről, nem javítja magát az elnök. Euh, donc, je soumets au vote le... Tehát a 297-esről szavazunk, de csak a számokról, mert a tartalékot már ugye elfogadtuk. A jelentéstevő mellette van. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy a többi módosító itt kiesik. Következik a 18.02.06-os a 978-as ellenzi jelentéstevő ki van mellette? Nem? Jelentéstevő úr. Allora, eh, per gli emendamenti 900... A 978 és 283-as ezek le vannak fedve ebben a fejezetben, és csupán a 298-asról kell szavaznunk a számadatokat illetően. Bien, ok. Donc, euh, 298. 298 számok. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a többi módosító szerintem itt kiesik ebben a sorban, ugye? Nos, European Return uh, Fund következik, a 111. oldalon járunk. A 650-es, uh, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Következő ugyanolyan, tehát megegyezik ezzel. 979-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 321 a libétől ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 568-asról fogunk szavazni. A jelentéstelen ellenzi, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 793 néppártól a jelentéstevő ellenzi. Bocsánat, javítja magát az elnök, a jelentéstevő mellette van, támogatja, ki támogatja? Köszönöm, ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a másik kettő kiesik. Most pedig az ügynökségekkel kapcsolatos két sor következik, ugye itt már ezekről szavaztunk. European Refugee Fund következik, 647-es módosító, GUE-től e, ellenzi jelentést, ebből kitámogatja. Ki contre? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A 44-75-öst elutasítottuk. 891-es, a jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ki támogatja? Nem, ellenzi a jelentéstevő, ki támogatja? Köszönöm, ellene? Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor a következőre térjünk át. Három azonos módosító. A jelentéstevő el... A jelentéstevő mellette van, javítja magát az elnök. Tehát a 300-as és a másik kettő mellett van, kitámogatja, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, és az azonosokat is fordítsunk, lapozzunk. A 113. oldalon járunk. Emergency measures. Nézzük, két azonos módosító. A 648-as ellenzi a jelentéstevő, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. így a jobb oldal többséget szervezett. Nézzük. European Fund for the Integration of Third Country Nationals következik. 569-es jelentéstevő mellette van. Bocsánat, javítja magát az elnök ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 892. A szocialistáktól ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 649 a Gújétől, től mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz a többséggel elutasítottuk. Következő, Klutoj úrtól ugyanolyan, ugyanaz, tehát akkor 42-29-re térjünk át, Súrián úrtól, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a következő okafogyottá válik. Következő oldal, ról már ugye szavaztunk, a másik pedig a kísérleti projektekre vonatkozik, erről pedig holnap fogunk szavazni, tehát akkor lapozzunk. Tehát 115. oldalon járunk, ugyanez vonatkozik, ugye ez is a kísérleti projektekre vonatkozik, aztán pedig következnek ugye az ügynökségek, tehát ez azt jelenti, hogy a 117. oldal tetején járunk, a terrorizmus kezelése, 741-es módosító, ki van mellette? ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43-46 Álvaro úrtól, ki van mellette? Nem, bocsánat, javítja magát az elnök, ez is azonos, tehát akkor ezt is elutasítottuk. 308, csak a számokról szavazunk, a tartalékról már szavaztunk, a jelentéstevő mellette van, ki van mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm. Támogatá- elfogadtuk. A következőt ez lefedi. Nézzük a következő sort. A bűncselekmények megelőzése. 294-es. Ki van mellette? Ellene. Azt hiszem, hogy elektronikusan kell szavazni. Megnyitom a szavazást tehát, és én itt nem szavazok, a 284-esről szavazunk tehát. Le vote est ouvert, votez, votez. Le vote est clos. 15 pour, 21 contre, 2 abstentions. Il est rejeté. Elutasítottuk 15-21 arányban. 309 számok. Jelentéstevő támogatja. Ki van mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. száz 113-as, ez, ezzel itt egy részenkénti szavazás van. Első rész. Talán jó lenne, hogyha meghallgatnánk, hogy miről is szól az első rész, illetve miről szól a második rész. Tehát az első részhez mainstreaming throughout this process. Ezzel egészítjük ki. A jelentéstevő támogatja. Nem ellenzi, javítja magát az elnök. Ki támogatja tehát az első részt? Ki van ellene? Ezt azt hiszem ellenőriznünk kell, bár szerintem a többség támogatja. Megnyitom a szavazást, és én nem szavazok. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 19-19, elutasítottuk. Bon. Ah. Eh oui, si j'avais pu voter, j'aurais fait basculer le vote. Enfin bon. Alors, deuxième... Második rész promote and develop best practices for the protection of crime victims, including victims with specific needs, such as victims of gender-based violence, victims of violence in close relationships and witnesses. Et cette fois-ci, le rapporteur est pour. Ki, est... Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk a második részt, tehát az elsőt elutasítottuk, a másodikat elfogadtuk. Aztán a kísérleti projektekről ugye holnap szavazunk. European Monitoring Center for Drugs, erről már beszéltünk. Prince következik. Area of Freedom, Security and Justice. Prince Lavia. No... Prince Lavia. A 717-esről fogunk szavazni. Ki van mellette? senki, de ketten. Ki van ellene? Köszönöm. Elutasítva. Nézzük a következő is. Viszont a 683 asra szavazni kell, ki van mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 310-es következik, erről szavazni kell. Ki van mellette, jelentéstevő támogatja egyébként, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő sor, a 311-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A fordítsunk, lapozzunk, a lap tetején egy ügynökséget látunk, és nézzük, az alapvető jogok és állampolgárság két azonos módosító, a 894-es ki van mellette, ellene. Elutasítottuk. 656-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk ugyanazzal a többséggel, tehát akkor a következő is ezzel azonos, elutasítottuk. 276-os következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, és akkor Daphné következik. Nincs szóbeli módosító? Rendben. 45-32, a jelentéstevő ellene van, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítva. 724 Gujétól, e, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, ezt is elutasítottuk, ugyanazzal a többséggel. 893-as, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ugyanígy elutasítottuk. 277-es, a jelentéstevő ellene van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-16-os, nem, ez megegyezik az előzővel, 43-11-es, Barbara Materától, nem tudjuk miért, de mellette van a jelentéstevő. Ki támogatja? Ellene? 5, 6, 6 et demi Barbara. Abstention. Tartózkodás? Elfogadtuk. A kísérleti projektek és ügynökségek erről már szó volt, tehát a lap további részét már lefettük, és ez azt jelenti, hogy Büntető igazságszolgáltatás. 315-ös a Libétől. Ki van mellette? A jelentéstevő támogatja. Látom, hogy zűrzavar van. Nézzük, jelentéstevő megkapja a szót. A lista che stavo seguendo io. Azon szavazólistán, szóval amit én követtem, ott plusz szerepelt de a jelentéstevő valójában ellenzi ezt. Donc, c'est bien le 315. Tehát a 315-ösről van szó, és azt halljuk, hogy a jelentéstevő ellenzi. Ki van mellette? 4, 5, 6, 7. Qui est Ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítottuk. Most pedig Ugye a kiseti projekt a következő, utána megint a Prince, 33 tízes a jelentéstevőtől, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez pedig lefedi a következő kettőt. Következik az értékelés és a hatásvizsgálat, 33 es módosító, ki van mellette, jelentéstevő, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel le is zártuk ezt a kategóriát. Nous arrivons, euh, euh, alors, Avec l'accord du rapporteur, donc je parle sous le contrôle de, de Giovanni. Hát a jelentéstevő beleegyezésével a koordinátorokkal megegyeztünk tegnap, hogy a 3B kategóriában először is az elvről szavazunk, hogy a plafont nem fogjuk túllépni. És miért javasoljuk ezt az elvisszavazást? Azért, mert ö, nagyon kicsi mozgástér van a plafon fölött, és a frakciók között nincs megállapodás a szavazás összehangolását illetően, tehát meg kell nézni előre, hogy milyen, is eredménnyel, milyen eredménnyel is számolhatunk, hiszen itt nagy a bizonytalanság. Tehát, hogyha a módosítók arra vezetnek majd, hogy a plafont meghaladjuk, akkor holnap a jelentéstevő azt fogja javasolni, hogy próbáljunk meg sporolni a kísérleti projektekkel. Tehát mindenki számolhat, akkor, amikor a számokról szóló módosítókról szavazunk. Most pedig szavazni fogunk az elvről tehát, hogy nem haladjuk meg a plafont. Tehát a 3B módosítónk, nem szeretnénk a plafont meghaladni. Ki van emellett? Emellett az észszerű elv mellett. Je vous remercie. Köszönöm. Ellene? Senki. Tartózkodás? Madame Souza aimerait dépasser, mais n'ose pas. <laughs> Bien. Euh... <laughs> bon. Alors. Nos. Salvador. Sure. Uh, uh, just in case that we vote all the amendments. Hogyha minden módosítóról szavazunk, és végül arra jutunk, hogy meghaladjuk a felső plafonértéket, akkor a kísérleti projektek esetében csökkentést kell eszközölni. Igen, attól tartok, mondja az elnök. Nos, tehát akkor. A 121. oldalon járunk, állampolgárság. Nem? 63-as módosító a Kulturális Bizottságtól. Ki van mellette? Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. Aztán a kísérleti projektek vannak. Kísérleti projektek következnek a következő oldalon is, azt látjuk tehát a kultúraprogram 4412 kitámogatja. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 566-os, ki van mellette? ellene, tartózkodás elutasítottuk. 898-as előadó ellenzi. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 45-ös előadó ellenzi. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk ugyanolyan többséggel. 757, itt két szavazás lesz, először is a számokról, aztán pedig a megjegyzésekről. Az előadó támogatja mindkettőt, a számokat értem ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk, ami a megjegyzéseket illeti ki van mellette, ellene, tartózkodás, igen, ugyanaz a többség, ezt is elfogadtuk. Így tehát lefettük a következőt is, ugye, hogyha nem tévedek. Tehát a nyelveket megvédtük. Előkészítő intézkedés, illetve az Európai Örökségi Cím, a 70-es módosító a Kulturális Bizottság, az előadó mellette van, kitámogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a média, 44-13-as előadó ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 567-es előadó ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 47-es Kulturális Bizottság részéről. Két szavazásról van szó. Egyrészt a kötelezettségvállásokról, másrészt pedig a kifizetésekről. Ki van mellette, ellene? Tart, tartózkodás elfogadtuk. Kifizetése, kifizetési előirányzatok, az előadó ellenzik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk a közép és jobb oldal többségével most pedig előkészítő intézkedések és kísérleti projekteket látok. Tehát a Media Mundusra jutottunk, 897-es, előd ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 49-es, előadó ellenzik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk következő ezzel azonos, tehát ezt is elutasítottuk. Ez pedig azt is jelenti, hogy nincs módosító ebben a sorban, tehát minden módosítót elutasítottunk. Különleges éves rendezvények. Van itt egy függelék, egy táblázat. Blogban szavazunk, a kompromisszumos csomag. Mindenki látja, hogy miről szavazunk? Ki van mellette? A különleges éves rendezvények listája mellett ki van? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás. Zöldek tartózkodnak. Elfogadtuk ezt a táblázatot. Alors, nous tournons la page. Euh... Nézzünk, lapozzunk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 Donc ça serait sur la ligne Tehát a 15.05.55-ös sorban 1 vagy több a kötelezettségvállalások, illetve az, a kifizetési előirányzatoknál. Ki támogatja ezt a szóbeli módosítót? Ki van ellene? mellett tartózkodás, elfogadtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy lefettük az egész sort. Következő administratív sor. Tehát nézzük, fellépések a multimédia területén, ez következik. A 4181-es módosítóval. A raportőr ellenzi, ki van mellette, ötem ellene. Köszönöm, akkor ezt elutasítottuk. A 77-es tetszik a raportőrnek, ki van mellette, ellene. Öt ta, ö, ellene tartózkodás elfogadtuk, és a következőt ez le is fedi. Megyünk tovább, a média tájékoztatása 4182, a raportőr ellenzi mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. A 78-as tetszik a raportőrnek mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, szimmetrikus, és ezzel megegyezik a következő, tehát az kiesik a következő. Tájékoztatási irodák, mód, szóbeli módosító van a raportőrtől. Szóbeli módosító a 8 az 52-es, ahol is a Kutai Szakbizottság 1 millió 600 ezeret javasol kifizetéseket, illetve jó magam javaslom, hogy plusz 1 billió legyen a kifizetéseket illetően. Tehát a 600 millió módosítót, azt töröljük a Kulturális Szakbizottság módosítóját. Voté d'abord l'amendement Ettől függetlenül Vertman asszony módosítójáról fogunk először szavazni. Vertman asszony módosítója, a 4183-as, az el, e, el, raportőr ellenzéki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Most jövünk az 52-es módosítóhoz, Eh, itt elhangzott egy szóbeli módosító a raportőrtől, aki azt javasolja, hogy a kötelezettségvállalások maradjanak változatlanok, de a kifizetéseket csökkentsük szintén 1 millióra, tehát 600 ezerrel. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Ezt akkor elfogadtuk. Megyünk tovább, mert a következő kiesik. a bizottsági képviseletek tájékoztatási tevékenysége 4184 Vertman asszony az előadó ellenzi mellette ellene tartózkodók elutasítva. 4316 a raportőr támogatja mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább Európa kommunikálása partnerségben. 693 GUE, a raportőrnek nem tetszik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 4185 a raportőrnek nem tetszik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 211-es az AFKÓ-tól a választások előkészülteire a raportőr nem akarja. Ki, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva e, elég megalázó módon. Az AFKO elnöke biztos örülni fog neki. 79 Kult Bizottsága előadó támogatja mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. És a 43-17-es, arról, arról a, a, a megjegyzésekről kell szavazni még és nem tetszenek a megjegyzések a raportőrnek, ki szereti a megjegyzéseket. A, a liberálisok érdekes, akkor, mm, akkor mm, géppel szavazunk, és én magam is szavazhatok, ugye? Feel free. Commentaire. Ki van kapcsolva az elnök mikrofonja? Ki van kapcsolva az elnök mikrofonja? Pardon, c'est rejeté donc. Utasítottuk tehát az előzőt. Közvélemény elemzés, 41-86 ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 80-as tetszik a raportőrnek mellette, ellene támom, ö, elfogadtuk. A következő ezzel le lett fedve, megyünk tovább. Online és nyomtatott tájékoztatási és kommunikációs eszközök. 4187 mellette, ellene, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ugyanezzel a többséggel 42-53 Doris Pak, raportőr ellenzi. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Doris Pack is biztos örülni fog a szocialista támogatásnak. Ez a számokról szól, ugye? A megjegyzésekről külön kell szavazni. Ki támogatja a megjegyzéseket? Ellenzi? Doris Pack frakciója. De ezt azért nézzük meg, jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Tehát eh, gépi szavazást tartunk a megjegyzésekről. A 42 53 ashoz tartozó megjegyzésekről. Raportőr. In realtà, eh... Valójában ez a módosító az észrevételekre vonatkozóan ugyanaz, mint a 794-es, tehát ugyanaz a kommentár szerepel a két módosítóban. Én a 794-es támogattam, a frakcióm nyújtotta be ezt a módosítót, de itt ugyanerről a dologról, ugyanarról a tartalomról van szó, tehát uh, itt is uh, mellette tudok szavazni. Voilà. Nos, akkor továbbra is a megjegyzések 42-53-ashoz. Ha jól értem, a raportőr nem szereti a szerzőt, de elfogadja a módosítóját. Ugye így egyszerűsíthetem a dolgot. Ezzel már is jó a hangulat a frakcióban. E, tehát most már, hogy tudjuk ezt az új információt, szavazni tudunk, illetve géppel módosíthatjuk ezt a szövegrészt. Megnyitom a szavazást. Elnézést, újra kezdjük. Leállítom a szavazást, újra kezdjük a szavazást. Mert nem jól informáltam önöket, ez elnöki hiba volt. Megnyitom a szavazást, megnyitom, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 41 mellette, 7 ellene. Ah, bocsánat, 34 mellette és 7 ellene. Um, innen 81-esről szavazni kell, ugye? A számokról. A előadó támogatja, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk, tehát ezzel a többivel nem is kell foglalkoznunk. Megyünk tovább, jön egy kísérleti projekt, kihagyjuk. Az Európa a polgárokért következik. 4189, az előadó ellenzi mellette. El... Ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 896 az előadó ellenzi mellette ellene, mindenki más, tartózkodók elutasítva. 482 az Emple bizottságtól mellette, ellene, elutasítva, ugyanazzal a többséggel, és eh, ehhez képest tetszik a raportőrnek a 82-es mellette, ellene, köszönöm tartózkodók, ezt elfogadtuk, akkor eh, Megyünk tovább. Kísérleti projektek következnek. A bizottságnál tett látogatások. A magyar változatban a 151-es oldal legalja. 83-as módosító a kulttól. Ki van mellette? Raportőr mellette van ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. az Európai Civil Társadalom Háza szóbeli módosító raportőrtől? Igen. 217-es. No. Posso? Eh, A 217-es számú módosítóval kapcsolatban ez a növekmény nem végrehajtható, és ezért egy kísérleti, egy előkészítő fellépést foganatosítunk, amit holnap a csomagban javaslunk, majd amiről holnap szavazunk. Meg kell szavaznunk a megjegyzéseket, illetve szavaznunk kell ezekről. Donc on a pas de, encore de base... Tehát nincs jogalap, e, kísérleti projektről fogunk szavazni. Et on votera, si ça devient un projet pilote, on votera les remarques avec le projet. És ha kísérleti projekt lesz belőle, akkor majd kísérleti projekt megjegyzéseiről is szavazunk majd akkor. Akkor megyünk tovább. A polgárok európai éve. 212. 212. 212, nincs szóbeli módosító, vagy mégis, nem? 212, először a számokról szavazunk, és aztán a megjegyzésekről. Két szavazás következik, a raportőr e, nem e, ellenzi mind a kettőt, tehát 212 számok mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, megjegyzések, remarks mellette, ellene, tartózkodók, azt gondolom, hogy többség alakult ki ugyan, de ellenőrizzük géppel, tehát 212-es módosítóhoz fűződő megjegyzések, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-19, akkor ezt elutasítottuk. Nos, megyünk tovább, 901 ugyanez a helyzet. Számok és aztán megjegyzések, a raportőr ellenzi számokról, mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva, megjegyzések mellette, ellene. Megint géppel kell ellenőriznünk, sajnálom. Megnyitom a szavazást. Le vote est ouvert megnyitom, és szavazzanak is. Minden szavazat számít. Lezárom a szavazást. 19 mellette 20 ellene, ezt is elutasítottuk. Megyünk tovább, 290, ehm, ehm, nem tetszik a raportőrnek, számok, mert ugyanerről van szó, bocsánat. Tehát 483-as következik, a foglalkoztatási bizottságról módos ki van mellette. E, a raportőr eddig ezt ellenezte, nincs szóbeli módosítója? Tehát 483-as most már támogatja a raportőr, Giovanni. Hey comprendere che la situazione è anche complessa. Hát ez egy eléggé bonyolult helyzet. Van itt egy szóbeli módosító a 483-asról, a módos, az előadó részéről, hogy legyen még 500 ezer euró, amit hozzá kellene fűzni az EMPL szakbizottság módosítójához a kifizetéseket illetően. Tehát egy millió lenne a kifizetéseket illetően a javaslat. conoscevo. It's already This amendment. commitments two million and, and Jutta. Giovanni. Jutta. two million in commitments and Két millió akkor kötelezettségvállalás? Nem, egy-egy. Most már értem. Tehát egy millió kötelezettségvállalás, ugyanaz tehát akkor a kötelezettségvállalás és a kifizetés. Ugyanaz az összeg. Ez akkor a szóbeli módosító a raportőrtől. Donc, donc, si j'ai bien compris. Ha jól értettem, a 483-as, amiről szavazunk, most úgy néz ki, hogy 1 millió kötelezettségvállalás, ez nem változott, és aztán az 500 ezeres kifizetés helyett 1 millió szerepel, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a két összeg. Erről van szó, ugye? Ki van mellette? Ellene. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abstention. Tartózkodók. Il est adopté. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Következő kiesik, ugye? Mert erről a költségvetési sorról szólt volna és következik az európai választások előtti kommunikációs tevékenységek, az AFKO módosítója, egy új sort szeretne létrehozni, a raportőr nem támogatja, ki van mellette, ellene, Szuzasz, e, ellene tehát, tartózkodók, elutasítottuk. Következő az Európai Polgári Kezdeményezés végrehajtása, megint csak az AFKÓ-tól következik, egy új költségvetési sort szeretnének, a raportőr nem támogatja, ki van mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következő kísérleti projekt, majd az elnöki változatba hajtunk, illetve lapozunk. Az Európai Unió egészségügyi programja az már volt, és uniós fellépés az egészségügy területén, ez a magyar változatban 155-ös oldal közepe. 34. Pan-European Sentinel Network, először a számokról szavazunk, nem tetszik a raportőrnek mellette, ellene tartózkodók elutasítva, senki nem akarja a számokat, megyünk tovább, megjegyzések ugyanehez, a raportőrnek tetszenek, megjegy, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Mivel a számokról még nem szavaztunk, az 529-esről tudunk szavazni, amely helyreállítaná a számokat, a raportőr ezt támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Aztán következik ügynökség, lapozunk, ezt követően kísérleti projektek következnek, administratív kiadások, és marad A Juta azt állítja, hogy egy szavazást kihagyhattunk, egy kimaradt. No, uh, donc... Nem. Ha a raportőr most uh, uh, egyetért, akkor következik az elnöki változatban 134-es oldal, ez polgári védelem az Európai Unióban Stavrakakis raportőr támogatja mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. És ezzel befejeztük a 3B fejezetet. Megyünk, akkor ezt össze fogjuk adni, ezeket a számokat, hogy a felső korlát alatt maradtunk-e. Itt most egy kétperces szünetet szeretnék kérni, a kettes fejezet szavazása előtt. Bien. Everybody has had the opportunity to relieve. Mindenki Mindenki visszajött? Nos, a kettes fejezet következik. Ez a 80-as oldal. változatban a 80-as, a magyarban szerintünk a 97-es, 96-os. Voilà. Alors,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 eljutunk a végéig, akkor már a négyes fejezetről is tudunk még ma este szavazni, ha csak nincsen politikai ellenvetés. Ezt azért mondom, hogy a négyes kategóriának a szavazó listáját is adott esetben nyomtassák ki a munkatársak. Tehát kettes fejezet következik. Kis csendet kérnék. Un peu de silence, mesdames du PPE, s'il vous plaît. Euh, sur la catégorie euh, monsieur le rapporteur. Rapporteur soronként szavazzunk, vagy van más javaslata? Vagy van szóbeli módosítója? Öné a szó. Ahogyan a koordinátorok előtt ismert, több alkalmunk volt arra, hogy vitázzunk, eszmét cseréljünk egy olyan témával kapcsolatban, amely a tartalékokra vonatkozik, és először foglalkozunk ezzel a kettes fejezetben azon költségvetési sorokat, illetően amelyek a vidékfejlesztésre vonatkoznak. Ugyanez a probléma felvetődik nyilván majd holnap is, amikor szavazunk az 1B fejezetről. Itt vannak tartalékok, amiket a szocialisták nyújtottak be, illetve a liberális frakció. Kaptam egy kérelmet a szocialisták részéről, és ezzel egyet tudok érteni, hogy benyújtsak egy szóbeli módosítót a kifizetésekkel kapcsolatosan. Itt ezt számos költségvetési sorra alkalmazni kellene, a 4 0 1 0 6 0 7 19 13 18 18 13 18 19 13 18 20 13 18 01 és a 05-04-01, a 11-04-12 és még egy költségvetési sor, az a kérés, hogy tartalékba helyezzük a kifizetési előirányzatok 100%-át minden egyes költségvetési sort illetően. A tartalék feloldásának feltételét Gárdia Zabal kollégám fejtené ki jobban, aki dolgozott ezzel a témával kapcsolatosan. Tout le monde a reçu le papier, hein? Mindenki megkapta ezt a papírt, ugye? Á, kiosztották, ugye? Ez egy non-paper, nem hivatalos anyag, amely tartalmazza azoknak a soroknak a listói, listáját, amelyek érintettek ezáltal a tartalékba helyezés által. Ezt felolvasta ezeket a sorokat a raportőr. Ez szól a tartalékba helyezés feloldásáról. Eider, nem Tampoco falta entrar en el detalle de las condiciones de la reserva. Es un... Nem hiszem, hogy részletekbe kell bocsájtkozni ezen tartalék feloldását illetően, hiszen a koordinátorok ülésén több ízben vitáztunk erről. Ezen tartalék célja minden esetre az, hogy a tanácstól információkat kapjunk, illetve a bizottságtól is, azon problémákra vonatkozóan, amelyek a kifizetésekhez kötődnek. A végcél az, hogy ne menjünk az ö, egyeztetésre ezekkel a tartalékokkal, mert ö, kedvező választ kaptunk a tanács részéről a parlament szentékenek megfelelően. Tehát a kifizetések növelése a 2013-as költségvetés előfeltétele. Ya hemos discutido en coordinadores eh, sobre, sobre la... Salvador. Nos, a koordinátorok között már volt alkalmunk arra, hogy vitázzunk ezen tartalékot illetően, és a frakciónk továbbra is ellenzi azt, hogy tartalékokat hozzunk létre a kifizetéseket, illetően a kohéziós politika, illetve a strukturális politikákat illetően, nem hiszem, hogy ez hozzáadott értéket teremt, és nehéz azt elmagyarázni, hogy a kifizetések megmentése érdekében használjuk a strukturális alap forrásait. Éppen ezért a frakcióm nem ért egyet ezzel a módosítással, de egyetértünk azzal, hogy egy szobeli módosított bocsássunk szavazásra. Semmi kifogásunk nincs ezzel szemben, hiszen a módosított nagyon fontos frakciók írták alá. Nos, Erről sokat beszéltünk a koordinátorok ülésén. Itt alapvetően arra történik kísérlet, hogy a kifizetési előirányzatok problémáját valamilyen módon kezeljük. Mi a Költségvetési Bizottságban csak úgy, mint ahogy az összes más költségvetési bizottsági ülésen élőben az interneten láthatóak vagyunk, és saját kezdeményezésre próbáltunk egy háromszintű technikai értekezletet létrehozni, és aztán pedig egy politikai értekezletet a ciprusi elnökséggel, Lewandowski biztossal és a mi magunk részvételével. Minden frakció részt vett ezen. A kifizetés módja, illetve a kifizetés szükségességének és a kiszámítás módja volt a téma ahogy azt az Európai Bizottság a tagállamok által beküldött számok alapján elvégezte. a kifizetési szükségletekről e, szóló számítások e, nem világosak, nem átláthatóak és nagy zavart e, okoztak, és mint ahogy én a koordinátoroknak ezt tegnap elmondtam, sajtót tájékoztatót tartottam, amelyen beszámoltam bizonyos sajtóképviselőknek arról, ami ezen az ülésen történt, és bizonyos országok sajtója már reagált is erre. Éppen ezért okkal feltételezhetem, hogy ennek a költségvetésnek a tárgyalását innentől kezdve egy kicsit máshogy fogjuk csinálni, tehát nem úgy, mint tavaly, amikor is az utolsó pillanatig, az utolsó tárgyalási körig a kifizetésekkel kapcsolatban teljes volt a zavar, ami elfogadhatatlan természetesen politikai szempontból. Ez egy komplikált helyzet. Nyilván ez véleményem szerint arra fog rávenni bennünket, hogy akár a pénzügyi rendeletben is bizonyos módosításokat eszközöljünk, vagy kíséreljünk meg, e, vagy a több éves e, e, keretben, több intézményközi megállapodás formájában, mert nem lehet ezt így folytatni, ezt a párbeszédet ebben a formában a kifizetésekről, mert a parlament így abszurd helyzetbe kerül, olyan helyzetbe, ahol meg kell védelmeznünk bizonyos kifizetési kötelezettségvállalásokat, amelyek nem felelnek meg a parlament irányainak, illetve hát a tagállami visszatérítéseket érintenek. Nos, ha jól értem tehát, akkor a raportőr szóbeli módosítót nyújtott be amely arról szól, hogy hát ő se szereti ezt a szóbeli módosítót, de mégis úgy gondolja, hogy nem támogatja tehát, de mégis úgy gondolja, hogy a szakbizottságba szavazásra kell bocsátani. Ő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, nagyon jól összefoglalta az álláspontomat. Egyetetek azzal, hogy bocsássuk szavazásra a szóbeli módosító, de én nem támogatom azt személyesen. Azonban szeretnék kérni egy dolgot. Ez a módosítás nyilvánvaló, hogy a helyébe lép annak, amiről szavazunk. A többi módosítót, amelyeket benyújtottunk a tartalék címén amelyekről holnap majd szavaznunk kell. Nem szeretném tehát, hogyha több ízben szavaznánk ugyanazokról a dolgokról. Autrement dit, euh, de toute façon... Hogyan kifejezve, ezen költségvetési sorokban a számokról kell szavazni. Itt módosítókat javasolnak annak érdekében, hogy tartalékba helyezzük a teljes összeget bizonyos költségvetési sorokat illetően. Ha a módosítót elfogadjuk, akkor nyilvánvalóan nem szavazunk már a ugyanezen költségvetési sorok tartalékáról. Ezzel szemben, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen akkor valamennyi költségvetési sort tartalékba helyezzük. De lehetnek olyan költségvetési sorok, amelyeknél, ha a módosított elutasítjuk, lehetnek más módosítók, mely szerint 20%-ot tartalékba helyezünk, és akkor ezeket a módosítókat, ezekről a módosítókról szavaznunk kell. Nem tudom, hogy ez a helyzet elő e majd. Lehet, hogy nem így lesz. Rendben van. Így érti a dolgokat, Eider? Tessék. En nuestro caso no se, presenta ese problema porque en realidad... Köszönöm szépen. Nem nyújtjuk be ezt a szóbelit a mi esetünkben, hiszen ezek a szóbeli módosítók, amiket mi benyújtunk, azok az a módosítók helyébe lépnek, amelyeket már benyújtottak, ahol is 100% tartalékba helyezését kérjük, csupán a kommentárokat változtattuk meg. Értelmetlen lenne ezekről most újra szavazni. Ez egyszerűsíti a dolgokat, tehát akkor vagy mindent, vagy semmit. Jelentéstevő úr, Giovanni de Lavia. Nos, a szocialista frakció részéről világos, hogy ezen módosító, egy helyettesítő módosító, egy másik módosítóval kapcsolatosan, amely a tartalékokról szól, és amelyeket visszavontak a liberálisok esetében történjék ugyanez a dolog azon módosítóval kapcsolatban, amelyeket, amelyet ők benyújtottak a tartalékokkal kapcsolatosan. Elnök, ki szeretne a liberálisok nevében szólni? Ketten is kértek szót. Jan Mulder, tessék. liberal group is... Nos, ami a liberálisokat illeti, támogatjuk azt, hogy szavazzunk erről a szobeli módosítóról, pozitívan gondolkodunk erről, tehát támogatjuk. Elga. Helga. That means that we keep as liberals our amendment that we have proposed on the reserve. Ok. Ok. Oké. Euh, alors, Elga, ah. puis le rapporteur. Yes. Approach of my group. A saját frakcióm nevében azt mondhatom, hogy nem okoz gondot, hogyha szavazásra bocsátjuk ezt a szóbeli módosítót, de ahogyan már elmondtam, a kifizetések szintjét illetően kemény politikai csata folyik, és a százszerzelékos tartalékba helyezés problémás számomra, szerintem ez nagyon nehéz a külvilág felé kommunikálni, nem ez a megfelelő pillanat, tehát ellene fogunk szavazni. Köszönöm, nagyon világos jelentéstevő úr. Giovanni Lavia, csak azért akartam felszólalni, mert uh, uh, kikapcsolódott a mikrofon, és Mulder úr uh, esetében nem értettem, hogy a liberálisok mit kívánnak tenni a tartalékkal kapcsolatosan. Tehát végül is az világos számomra, hogy szavazzunk, és aztán meglátjuk, hogy milyen döntés születik. A szocialisták nyilván visszavonják azt a módosítót, amelyekről, amelyről holnap kellett volna szavazni az 1B fejezettel kapcsolatosan, hiszen ez ugyanerre a tartalékra vonatkozik, még a liberálisok megkívánják tartani a módosítót, tehát holnap majd szavazunk erről, amikor odaérünk. Très bien. Bon, alors, nous vot... Nagyon jó. Akkor tehát szavazzunk erről a szóbeli módosítóról, amelyet két frakció nyújtott be. A jelentést tevő kívánja, hogy szavazunk erről, de ő maga nem támogatja. Ki van mellette? Ki van ellene? Azt hiszem, hogy elektronikus szavazásra lesz szükség. És az alelnök jelző, hogy jó magam is szavazhatok. No. Je ne peux pas. Ah bon. Nem, mégsem. Akkor tartózkodom. Mon vote ne compte pas. A szavazatom nem számít. Azt mondták nekem, hogy nem szavazhatok. Bon, le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Jó magam nem szavazok. Van még egy néppárti plusz szavazat. Karvajó asszony nem fog szavazni. Tous les PPE présents peuvent voter. Mindenki szavazhat a néppárt részéről, csak Karvajó asszony nem, aki volt olyan udvarias, hogy mondott a szavazásról, és a szakbizottság elnöke. Mindenki más szavazhat, persze nem kötelező, de van joguk erre. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 23-an ellene, és a tartózkodások, tehát ezt a szóbeli módosítót nem fogadtuk el. A szocialista frakció visszavonta a módosítáját, a liberálisok viszont megtartották, azt tehát holnap majd megnézzük. Nos, mostantól kezdve áttérhetünk a kettes fejezetre. kezdjük egy kísérleti projekttel, és aztán a 998-as a jelentéstevő ellenzi, ezt ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. A 685-ös és a 42-41-es azonosok, tehát ezeket is elutasítottuk, 34-es, hogyan is tevő támogatja, ki van mellette, ellene. A népetnek van véleménye? Töripúr. Jelentéstevő támogatja, ki van mellette? Ellene. A 34-es módosítóról van szó. Igen, a gazdálkodók érdekében tartózkodás, elfogadtuk elég zűrzavaros körülmények között, de mindegy. A rászoruló személyek programja az 591-es, a jelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 999-es, a jelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene, tartózkodásra elutasítva. 42.30-as, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Ellene ellenőrizzük elektronikusan. Azt hiszem, hogy elvetettük. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. 15 mellette 24-en ellene elutasítottuk. Tehát ezen programmal kapcsolatos valamennyi módosítót elutasítottuk. Következő a cukorra és izoglukózra vonatkozó export visszatérítések 42-82, a jelentéstevő ellenzi, Derek. Nekem, elnök úr, hat nagyon hasonló módosítom van az export visszatérítésekkel kapcsolatban. Szerintem érdemes lenne csak egyről szavazni, mert az időt takarítana meg nekünk. Ezen módosító és az azonos módosítóról szavazunk Derefogan részéről, jelentést de ezeket ki van mellette? Ellene a többség ellene, tartózkodás elutasítva, elutasítottuk mind a kettőt tehát. A következő termelői szervezetek az biztosított alapok, 28-os a jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. A termelői szervezetek előzetes elismerésre nyújtott támogatás 18-as jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az összes többi, tehát le van fedve. Áttérhetünk az iskola gyümölcs programjára. A 616-os, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. A következő is okafogyott válik. 19-es agri részvéről jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az összes többi okafogyott válik. A barágazathoz értünk, végre egy érdekes téma, 4108-as. A jelentéstevő ellenzi Milyen érdekes. Igen, itt csökkentésről van szó. Ki van mellette? Ellene a bor barátai, tartózkodás elutasítva. 41-51-es ajánlástevő ellenzi, ki van mellette? Az északi ágazatok és a szigetek ellene tartózkodás elutasítva. Szintén a szülőszték ágazatnál vagyunk, egyéb intézkedések 4107, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4152, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ezek következetes szavazások, aztán ösztönző intézkedések, a tagállamok által teljesített kifizetések, 20-as, ki van mellette, 20-as módosító, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez lefedi a költségvetés sort, Szárított a térhetünk át. 41-53-as a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most a tej és tejtermékekkel kapcsolatos sorokat. 31-es agri részéről a jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ez lefedi az összes többi módosítót ezen költségvetési sorra vonatkozóan. Az tejre térünk át. 876-os jelentéstevő ellenzéki van mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 4178, ugyanez. 617-es a GUE részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette, elektronikus szavazásra lesz szükség. Szavazó, szavazhatunk-e? Szavazhatok-e? Igen, nagyon rejtélyes ez. Lezárom a szavazást. Por mellett vagyunk. Pour 16, contre 24. 16-24 ellenében tehát az iskola bort támogatjuk. Nagyon jó a politikai karrier, amit meg is rekedt, tehát elutasítottuk minden esetre. Ettől kezdve a következő a klute az azonos, 42-31-es. A jelentéstevét támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Folytassuk most a marha és borjú hússal kapcsolatosan. 998 a jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene a többség tartózkodás elutasítva. Rögtön át is léphetünk a 33-asra, az agri részről jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. Következzék most az élő állatokra vonatkozó visszatérítések. Hát ez érdekes. Tehát vannak halott állatokat támogató források és élő állatokra vonatkozóak úgy szintén. Hát ez nagyon szofisztikált. Nos, itt a 32-es módosító a is támogatja, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Az összes többi fogyott el válik. Aztán a sertéshúsra vonatkozó visszatérítések következnek. A jelentéstevő támogatja a sertéseket, a 30-as módosítóval ki van mellette. Ellene tartózkodás. A sertésekre vonatkozó 30-ast elfogadtuk. Nézzük meg most a tojást. A tojás rántottát, itt a 39-es következik, melyet a jelentéstevő támogat. Ki van a tojás rántotta mellett, a 39-es mellett? Ellene senki, tartózkodás, mindenki szereti a tojást, egyhangulag elfogadtuk a 39-est. Nézzük meg most a baromfi húst, 998, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ez lefedi a következő módosítókat. Nézzük a 29-es az agri részéről, jelentéstevő támogatja, ki van mellette. A népet néha felemelni a kezét ellene, tartózkodás elfogadva. A következő fogyott válik. Nézzük meg most a méheket, a méhészetet. 41-56, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, ki van a méhek ellen, tartózkodás elutasítva, a többség által. 42-32 Súrján lesz, Jántis Tövő ellenzéki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Kicsit zűrzavaros. A frakciók megosztottak a méhészettel kapcsolatosan, de úgy tűnik, hogy a többség ellene van. Sajnálom, a méhek halandósága továbbra is fennmarad majd. Aztán nézzük most a következő oldalt. Itt van egy tartalékba helyezés. Ezt visszavonták. Akkor erről nem is beszéljünk tovább. De megint csak visszatérünk a szarvasmarhákhoz. Szarvasmarhára vonatkozó különleges támogatás az első osztályú szarvasmarhákról van szó. A jelentéstevő ellenzi jó magam is. A mellette. Anne. I'll just give the explanation I gave last year. Csak ugyanazt a magyarázatot fűzném hozzá, mint amit tavaly is tettem. Ez a pénz Dánia, Svédország, Szlovénia és Szlovákia számára lenne címezve, e, csak magyarázzuk meg, hogy hogyan szavazunk. És akkor ezt most e, mit, mit értsünk ez alatt? Ön mellette szavazik, vagy szavaz, vagy ellene? Helga? De e, nem bikaviadalra szól a pénz, így aztán én támogatni tudom. Lethal, lethal bullfighting. A halálos bikaviadal. Van olyan ország, ahol játszanak bikákkal, de nem ölik meg őket. A portugálok például. A portugálok. Tehát legyünk konkrétak, illetve pontosak számunkra ez elég fontos, hogy vannak, akik számára ez fontos. Gépi szavazás következik tehát. Oké, okay. donc le vote... Megnyitom tehát a szavazást ezzel a módosítóval kapcsolatosan, és itt a néppárti koordinátorunk nagyon inzisztens, szavazzanak, lezárom a szavazást, 13 mellette, 27-en ellene, Elutasítottuk tehát ezt a módosítót. Innentől kezdve át is térhetünk a dohányra, tehát a bikek, marhák összes problémáját megoldottuk, és most áttérünk a dohányra. 754-es, az Alde részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? ellenőrizzük elektronikusan. Voté, voté, voté, voté. Szavazzanak, lezárom a szavazást. Fekete a füst, azaz elutasítottuk a módosított 21 ellenszavazattal, 17 ellenében. Az összes módosító akkor el, vált a dohányjal kapcsolatosan. Aztán nézzük az egyetemi támogatást, a termeléshez kötődő közvetlen támogatások. 21-es 21-es a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez lefedi az egész költségvetési sort. Nézzük meg most az előkészítő intézkedést illetve ezt holnap fogjuk megvizsgálni. Most a vidékfejlesztési programokra répünk át. 618 a GUA részéről a jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 44, 84-es, ugyanez. 910. Erről szavazni kell, vagy le van fedve? a szocialisták visszavonták, tehát ezzel már foglalkoztunk. Nézzük meg a 24-est. 100 milliós összegben a jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Azt mondják nekem, hogy a 10.02-essel kapcsolatban van egy kommentár, amiről szavaznunk kell, a jelentéstevő ellenzi ezt a kommentárt. A 10.02-est kitámogatja a kommentárt Helga. Ki van ellene? Nagyon sokan. Tartózkodás. A kommentárt tehát elutasítottuk. Aztán van itt egy kísérleti projekt. Átlépünk egy következő tételre. um, Counting Clearance 509-es módosító az MV részéről, ebben ellenzi, ki van mellette, ellene tartózkodásra utasítva. A két másik szintén elutasításra kerül ezáltal. 25-ös az Agri részéről jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodás a többség mellette van, elfogadtuk tehát. Jogviták rendezése, Márta Andreasen módosítója, ki van mellette, 4397 ellene tartózkodás, elutasítva. A közvélemény felvilágosítása a közös agrárpolitikáról egy nemes projekt, 50, 576-os ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 22-es tanítéstevő támogatja, ki támogatja a 22-est ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Jó magam is szavazok, van jogom a szavazáshoz, most szavazzanak. Öt tag alszik, lezárom a szavazást. 15-en igennel, 21-en nemmel szavaztak, tehát elutasítottuk ezt a módosítót. Az 510-esről szavazunk. A jelentéstevő Támogatja vagy ellenzi ezt? Mellette van a jelentéstevő. Ki van az 510-es mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk, ez lefedi a következőt is. Nézzük meg most, hagyjuk a kísérleti projektet, és nézzük meg a Life Plus-t. 587-es jelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 710 a GUE részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A következő azonos, 624 GUE részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene tartózkodás ugyanez a szavazás elutasítottuk, a következő azonos. A jelentéstevő támogatja az 535-öst, az MV részéről ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A többi le van fedve. Van itt egy kísérleti projekt, aztán az ügynökségek. Nézzük a megint csak kísérleti projektek, ügynökségek, megint csak ügynökségek, kísérleti projektek, és 97-es a halászati alapokat szolgáló intézkedések, Intervention in Fishery Products, 709-es a jelentéstevő támogatja. A 708-as jelentéstevő támogatja, elutasítva a GUI-t elszigetelték, 4504-es az azonos, aztán van egy kísérleti projekt, visszatérünk a halászati programhoz. 713-as tagja ellenzi ezt, ki van mellette ellene, tartózkodás elutasítva. A következőt úgy szintén ezáltal van egy kísérleti projekt, aztán itt csak kísérleti projektek következnek, előkészítő munkálatok az új nemzetközi halászati szervezetek számára is a többi, 327-es a halászati bizottság részéről jelentéstevőnk ellenzi, ki van mellette ellene. Elektronikus szavazásra lesz szükség, mert nagyon kevesen emelik fel a kezüket. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak. Egy szocialista szavazattal több van. Katrinnak nincs joga szavazásra. Kérem, tartózkodjék. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 24-en ellene a, a módosítót elutasítottuk. Következő költségvetési sor. Hmm, halászati iparral folytatott perbeszéd, 328, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Európai Halászati Alap, 707-es, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A következő azonos, ezt is elvetettük. Nézzük meg most a konvergencia célkitűzést. 628, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-74-es a jelentéstevő, ez ugyanaz, elnézést, 911-es a tartalékot tehát visszavonták. 329 a halászati bizottság részéről a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Ez lefedi a következőt. Konvergencia célkitűzésen kívül a következő költségvetési sor Európai Halászati Alap, 629, a jelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A következő azonos, 912-es, egy szocialista tartalék, ez eltűnt, tehát szavazzunk a 330-asról. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A kísérleti projektek következnek most. A halászati erőforrás gazdálkodás támogatása. 577-es a konzervatívok részjelentéstől ellenzi, ki van mellette, ellene tartózkodásra utasítva. 679-es a GUE részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4506-os ez azonos, 331-es halászati bizottság részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene. A frakciók megosztottak, ellenőrizzük elektronikusan. Itt most nincs plusz szocialista szavazat, ALDE plusz van, Mégsem. Mindenki szavazhat, lezárom a szavazást. Tizenöt mellette, 24 ellene, elutasítottuk tehát. Ezzel a költségvetési sorral kapcsolatban nincsen több módosító. Aztán megint csak kísérleti projektek következnek. Aztán a 332-es következik. A jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, elektronikus szavazás. Meg nem emelik már a kezüket. Ikló. Lezárom a szavazást. 13 mellette 26-an ellene, elutasítottuk tehát aztán megint csak az ügynökségek következnek, és az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program 335-ös, a halászati bizottság részéről jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A többiek tehát okafogyottá váltak, aztán megint kísérleti projekt következik. növényegészségügyi intézkedések, 709-es a GUE részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 518-as, itt split volt következik. 709. Azul. Igen. You Ah, It was not split. Sorry? In which one? In uh, 7... 709. 709. Ah, okay. okay. So, you ask for a separate vote. Tehát a 709-essel kapcsolatos megjegyzésekről részenkénti szavazást kér. Mi a jelentéstevő véleménye? Előadó, tessék, megadom a szót. Anche in questo caso, eh... Ebben az esetben is a 709-es módosító és az 518-as mint a 45.05-ös is ugyanazon kommentárokkal rendelkeznek. A jelentést a pontja kedvezőtlen a számadatokkal kapcsolatosan, azonban a kommentárokat támogatom. Donc, commentaire sur le... Nos tehát a 709 essel kapcsolatos kommentár, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Alors, sur le 518. 518-as. Itt a számadatokról szavaznunk kell. Nem, az oka okafogyottá válik. Ben, on a voté contre les chiffres du 709. Az 518-asnál a számadatok ellen szavaztunk. And we have no számok mások voltak. So, we... Azt hiszem, hogy erről szavaznunk kell, tehát szavaznunk kell a számokról, a számadatokról. Igen, szavazásra kell azt bocsátani. Rendben? Tehát, ami a számokat illeti, az 518-osnak a számairól szavazunk, az előadó ellenzi, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor térünk rá 27-esre. Ellenzi az előadó. Non, il est pour. Ki van mellette? Nem, el, előadó is mellette van. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk ez pedig lefedi a, ennek a sornak a többi részét. Ezzel a kettes kategóriát lezártuk. Ismét egy kis szünet, nem előadó, tessék. Credo che i gruppi non... Azt hiszem, hogy a frakciók még nem állnak készen a négyes fejezet szavazó listájával. Azt hiszem, hogy ezt holnapra kellene halasztanunk a négyes fejezettel kapcsolatos szavazást. Quel est l'avis des groupes? Mi a frakciók véleménye? Ils sont prêts. A szocialisták készen állnak. A liberálisok készen vannak a szavazásra? négyes fejezetről van szó. A liberálisok, a szocialisták készen állnak, a zöldek készen, állni, az, készen állnak, az ECR készen áll, még eh, Márt Andrászen is készen áll a szavazásra. Lehet, hogy nem mellette kíván szavazni, de készen áll arra, hogy szavazzon. Csak a néppárt, csak a néppárt szavazólistája nincs kész. Szúzászony. Madame, Madame Souza. Uh, we are not ready as yet, but... Nem, még nem vagyunk készen, de egy ö, pár percet, hogyha adna elnök, rendben. Akkor öt percre felfüggesztjük az ülést, és kérem, hogy addig nézzék meg, hogy minden frakció készen áll-e, még az én frakcióm is köszönöm. Okay. Ladies and gentlemen, we have checked that... Uh, Nos, ellenőriztük, minden frakció készen áll a szavazásra, minden szavazólista rendelkezésre, mindenki számára, úgyhogy folytathatjuk a munkát. I apart myself. Bien. S'il vous plaît. Donc, vous avez... cette... Nos, tehát, akkor mindenkinek megvan a szavazó listája. Rendben. Akkor. Blokkszavazással kezdjük, egy kompromisszumról. Ez csak a számadatokra vonatkozik. három alblokk van. Az első, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második al blokk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Harmadik blokk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, tehát akkor az összes blokkszavazást elfogadtuk. Nézzük a részenkénti szavazás következik, amely, amely még mindig a számadatokról szól, de nem volt benne a kompromisszumba. 01, 02, 03-as sorok. 41, 40-es. Ki van mellette? Ellene. Elutasított. 89-22-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ugyanezzel többséggel elutasítottuk. 88-29, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 89-11, és a másik kettő azonos, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 48-12, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-33, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-01, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 45-52, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 48.02 a GUE-től, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 40, bocsánat, 80, 91, itt csak a kifizetésekről szavazunk, a, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük, a megjegyzések következnek. 42.38-as, ki van mellette, ellene, elektronikus formában ellenőrizzük, A szocialisták nyugodtan szavazhatnak. Trautmann azt mondja, nincs itt. Lezárom a szavazást. 15-21 arányban elutasítottuk. 86-72 előadó ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 87-85. Részenkénti szavazás. Az első rész. Whole new text, ezt olvashatjuk, amely mindenkit ott van, előadó ellenzi. Ki van mellette az első résznek tehát? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Második rész. ez értelmezhető az első hiányában is. Nem, nem, nincs így értelme. Tehát első rész nélkül nincs második rész. A halnak nincs feje, tehát nem lehet farka sem, ebben megegyezhetünk. Akkor a FET 66 os módosítója következik. Ez csak a ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasított. Elfogadtuk, javítja magát az elnök. GUE 8801. A katonai fellépések nincs. Ki van mellette? Nincs finanszírozás. Ellene? Elutasítottuk. Nőjogi Bizottság 6207 előadó ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-74, előadó ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 8673 előadó ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Néppárt 8217. Előadó mellette van, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk lapozzunk. Van egy szóbeli módosító a jelentéstevőtől. Mediation and dialogue services and experience sharing to be considered integral to the establishment of a European Initiative of Institute for Peace. L'amendement cher au cœur du président de la... A Költségvetési Bizottság elnökének szívecsücske. Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Franciszkának majd szólni kell. 42.37-es következik. Előadó mellette van. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 51.85 a FET. More for more. Előadó mellette van. Ellene. Tá- tartózkodás. Elfogad. 4276. Erőszakmentesség az Európai Parlamentben. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy a többség mellette van, de ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Szavazzunk, szavazzunk. Lezárom. 19-18 arányban elfogadtuk. 4102. European Senior Services Network rendkívül fontos, mondja az elnök. le rapporteur est pour. Pour. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 44-14. Antiszemitizmus elleni harc, ki van mellette? ellene Azt hiszem jobb lenne, hogyha elektronikusan szavaznánk, mert most már nem lendülnek a magasba a kezek, tehát a 44-14-esről szavazunk. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 25-13 arányban elfogadtuk. Ez lefedi a következő módosítót? Nem, mert ez másik sorhoz tartozik, tehát akkor 44-15. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Aztán ismét a more for more elv, többet többért, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Alde, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ismét az erőszakmentesség 4275, most az Európai Tanácsban. Az előadó ellenzi. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk ugyanazzal a többséggel, mint az előbb. Nézzük. European Senior Services Network mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk ugyanazzal a többséggel. AFET 5062 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 4416, Adding Human Rights Aspects. Eladó mellette van, ki támogatja, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 4417. Előadó mellette van. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Alde 8441 előadó támogatja. Rio plusz 20. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Deve 54-51-es. Van egy szóbeli módosító a szocialistáktól. Nincs? Nos, igen. Azt szeretnénk, hogyha ez kiegészítésként szerepelne, nem pedig e, cserélnénk a szöveg egyik részét. Tehát akkor kiegészítés, nem pedig csere, ezt hallottuk. Támogatja az előadó, ki van mellette, az előadó ellenzi. Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Mint kiegészítés. Mint kiegészítés, hangsúlyozza az elnök. Következő módosító, úgy, ez is a devétől, 5409-es. Előadó mellette van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezután utolsó sor nyol, a szocialistáktól 8005, szóbeli módosító, a kapacitásépítés után, Nos, igen, hadd mondjam el, hogy az eredetiben a közigazgatás szó szerepel, a és ezt a törökökre lehet érteni, de nem ez az alapvető gondolat, hanem a török-ciprusi közösség támogatásáról van szó, és ezért szeretnénk pontosítani, javítani a szöveget. Remélem, hogy senkinek nincs ellenvetése. Elnök, valóban ez nagyon fontos. Kiegészítés volt, Alvaro. Nos, nem lehetne ezt úgy értelmezni, hogy ez a török, török rész elismerését jelenti? Ez csak kérdés, hogy pontosítsuk, hogy miről is van szó. A közösség mire is utal a lakosságra? Tehát nem az államra, hanem a, a, a közösség, a community szó szerintem nem az államra vonatkozik, hanem a lakosokra, a lakosságra, a népességre. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt jobban tisztázni. Elnök, azt javaslom, nem, Jan Muldernek adom meg a szót a Ciprus törökül beszélő része, török ajkú része. Ezt lehetne így pontosítani. Elnök. Egy kényes kérdésről van szó, és itt a szavaknak nagyon nagy súlya van. Azt javaslom, hogy tartsuk észben, hogy ennek a szavazatnak, ennek a módosítónak a célja, ugye a törökök által megszállt ciprusi terület, erre vonatkozik, de diplomáciailag helyes szókincset kell használni, amelyet ugye én nem ismerek. Itt több verzió áll rendelkezésünkre. Tehát az affettől azt kérdezzük, hogy mi a helyes megfogalmazás. Tehát azt értjük, hogy Afrodites szigetén a török, török ajkú lakosságról van szó. Helga. Van egy költségvetési sor, ami a ciprusi török közösség támogatása kifejezést használja, tehát már szerepl, szerepel, már van egy megfogalmazás, lehet, hogy ezt át lehetne venni. Angelika, itt a török közösségről van szó, nem pedig a ciprusi török közösségről, tehát itt különbséget kell tenni. 3 millió euróval való kiegészítésről van szó, ez rendben van, fölmerül a kérdés, hogy az eltűnt személyek bizottságának illetve a kulturális és technikai örökséggel foglalkozó hatóságnak akarnak-e pénzeket szállni. Reméljük, hogy a bizottságtól hamarosan választ kapunk itt. Egy rendeletről van szó, amely politikai kifejezést használ, hogyha ezt megváltoztatjuk, akkor nagyon is tudatában kell lennünk annak, hogy ha a rendelt politikai értelmét megváltoztatjuk, akkor ez nem fest helyes képet. Tehát nem ez az üzenet, amit szeretnénk. Mindenkit arra kérek, hogy gondolját. D'accord, Angelica, je comprends. Euh, nous n'allons pas entrer dans le débat. Rendben. Nem szeretnék tartalmi vitába bocsátkozni, mondja az elnök. Tehát, alelnökünk azt javasolja, hogy nézzünk utána ennek, és holnapra halasszuk ezt a szavazást. Rendben van így? Rendben. Nos. A Alfin alelnök úr nagyon ügyes javaslata véget vetett a munkánknak, tehát minden képviselő úrnak és hölgynek köszönettel tartozom, különösen azoknak, akik egészen magasra emelték a kezüket. Köszönettel tartozom az előadónak és minden munkatársnak, a titkárságnak, a frakciók munkatársainak, a, a képviselők asszisztenseinek, mindenkinek köszönettel tartozom a kemény munkáért, amely révén föl lehetett gyorsítani a szavazást. Célunk az, hogy holnap délelőtt le tudjuk zárni a szavazást, ez, ez lenne a célom, és akkor holnap délután nem kell folytatnunk a munkát, tehát ez a célom, majd meglátjuk, hogy mire jutunk, és ezzel felfüggesztem az ülést, azt javaslom a koordinátoroknak és az ő munkatársaiknak, hogy maradjanak a teremben. Si, si, no, no. Euh, je suspends 5 minutes et... Tehát 5 perces szünet következik, és aztán a koordinátorok ülése, ülésére kerül sor. Fölfüggesztem tehát az ülést.